természetesen úgy, hogy anonimizáljuk, de a hozzáférést biztosítjuk, miközben védjük a magánadatokat. A másik kihívás a betegek és a, az orvosok felelőssététele. tétele. Az összes technikai haladás sem helyettesíthet egy olyan orvost, aki az adatok tudatában meghozza megfelelő döntést az egyes betegekről. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Támogattam ezt az állásfoglalást, mert meggyőződésem, hogy a digitalizáció javítja az egészségügyi ellátást, javítja a hozzáférést, a hatékonyságot. Valamint ez az egyik olyan megoldás, ami az orvoshiányt enyhítheti, ami egyre súlyosabb lesz, ahogy a populáció egyébként, az emberi népesség egyre idősödik. Különösen ma nagyon nagy szükség van az orvosokra, akkor, amikor az aktív ö, lakosság nagy része már jobban szeretne elektronikusan hozzáférni az orvosi ellátáshoz. De ne felejtsük el azt, hogy az idősebb generációk, vagy azok, akik nem kapcsolódnak az internetre, vagy még nem

konkrét sztenderdjeink amelyek alapján minden egyes európai polgárnak ugyanolyan minőségű egészségügyi szolgáltatást tudunk biztostani a jövőben. várom ehhez a támogatásukat. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Palmer úr, Köszönöm szépen. Támogattam ezt az állásfoglalás indítványt, semmilyen kétség nem férhet hozzá, hogy a technológia a digitális fejlődés jobb felhasználása célra vezető lehet, és ez javíthatja a nemzeti szinten, de európai szinten is az egészségügyi ellátórendszert, és persze helyi szinten is. Ugyanakkor óvatosnak kell lennünk, és biztosítanunk kell, hogy a lehető legerősebben megvédjük a személyes adatokat, főleg eh, amikor ilyen eh, kényes adatokról van szó, mint az egészségügyi adatok, amelyek agregált szinten segíthetnek az új kezelés, az új technológiák kialakításában, de ezeket anonimizálni kell. Nagyon vigyázni kell tehát arra, hogy hogyan bánunk az adatokkal, és eh, hogyan válnak az adatokból kereskedelmi javak. Megfelelően kell tehát védeni ezeket az adatokat. Last but not least. Köszönöm végül, de nem utolsó sorban Keleher Köszönöm szépen, mellette szavaztam ennek az állásfoglalásnak. A digitális egészségügy javíthatja az egészségügyi ellátást, különösen Írország vidéki részén, és különösen a mentális betegségek esetében. Nagyon sokat kellhet várniuk a betegeknek, hogy pszichológussal vagy pszichiáterrel személyesen találkozhassanak, úgyhogy a digitális segítségnyújtás, a digitális szolgáltatások bevezetése nagy segítség lehet. A mentális egészségügy esetében nem mindig van szükség a személyes találkozóra. Viszont mindez a megoldás függ attól, hogy a szélessávú internet vidéken is elérhető legyen, és az kormány ebben nem jár élen. Az új digitális egészségügyi szolgáltatások így módon Írországon, Írországban nem lesznek elérhetőek. Köszönöm. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kedves kollégák, ezzel a magyarázatok végére értünk. Ülésünket három óráig felfüggesztjük, és akik még itt vannak, azoknak jó étvágyat kívánok. dessus.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

pani az elnök. Good afternoon, colleagues. So the... Jó napot kívánok, kollégák! Újra kezdjük az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvei és az elfogadott szövegek hozzáférhetők van-e észrevételük? Hogyha nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük el is fogadtuk. Az első napi rendi pont az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás és a bizottság európai New Deal, zöld New Deal-re vonatkozó javaslat összeegyeztethetőségének kérdése. Nincsen spontán felszólalás, és kék kártyát sem fogadunk el. Zsadó úr kapja a szót, tessék parancsoljon. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A környezetvédők számára a Green Deal, a zöld megállapodás nagyon jó hír, nagy siker a tudósok számára is, akik évek óta felhívják a figyelmünket a problémákra. Nagy siker a magukat mobilizáló állampolgárok számára, a cégek számára, akik megkezdték lépéseket tenni, a zöldek számára, akik részt vettek az európai választásokon, és nagy siker a fiatalok számára világszerte, akik mozgósították magukat, és fellépést kérnek. Nagyszerű lehetőség ez Európa számára, hogy egy mind egy közös tervünk, egy közös horizontunk legyen az innováció, technológia, társadalom és a demokrácia szolgálatában, a gazdaság áthelyezése szolgálatában, a fenntartható munkahelyek létrehozásában, hogy több demokrácia legyen. Lehetőség arra is állampolgáraink számára, hogy ismét saját kezükbe fogják az életüket, az élelmiszer, az utazás, az energia, a lakhatás témáit. Megosztottak voltunk, és ezen kell változtatni. Nagyon komoly ígéreteket tartalmaz, ez a megállapodás, de minél nagyobbakat ígérünk, annál kevésbé szabad ebből engedni, elárulni ezt a célt. A status fenntartása nem lehetséges, nem lehetséges, hogy csak egy kicsit többet teszünk, csak egy kicsit jobban. Nem lehetséges ugyanazzal a költségvetéssel, amit egy kicsit átcsoportosítunk, megoldani a, pro- megoldani a problémákat. Meg kell szakítanunk a, a múltunkkal a kapcsolatot, és az európai költségvetésnek nem csak az egy százalékát kell erre elköltenünk. Megmentettük a bankokat, most a klímát kell megmentenünk, az embereket, az élőlényeket kell megmentenünk, és az európai gazdaságot. Hogyha az életet az védjük meg a zöld megállapodással, ezzel új dinamikát adunk a gazdaságnak is, és a társadalmainknak is. Ezzel a Mercosur megállapodást nem szabadott volna aláírni. A Mercosur megállapodás teljes mértékben szemben megy ezekkel az elmekkel. Idében, idén Bolsonaro alatt Brazíliában az erdőírtás megduplázódott. Tudjuk, hogy ez az elnök milyen szinten támadja nap mint nap az emberi jogokat. Legyen szó a nőkről, a szabadságjogokról, a militánsokról, az ős lakosokról, vagy a homoszexuálisokról. Európa értékei nevében, a klíma nevében, az élőlények nevében nem állhatunk ki emellett a megállapodás mellett. A, me- a Mercosur megállapodás azért van, hogy ö, szóját és marhahúst importálhassunk német autókért cserélben. Nem erről szól az Európai Green Deal. Ez arról szól, hogy a nem szabad, hogy a globalizáció, azaz állatok szenvedésének a globalizálása, az erdőírtás globalizálása legyen, vagy hogy lehetővé tegye, hogy a Mercosur országokban továbbra is eltűnjenek a gazdák, elküldjenek a parasztok. Jelen pillanatban növényi proteinekből Németország területével egyelő mennyiséget importálunk évente a Mercosur országokból. Át kell tekinteni a közös agrárpolitikánkat, és a javaslat, amit a mezőgazdasági biztos tett, Hogan úr, nem, ö, nem felel meg a zöld New Deal-nek. A több növényvédőszer, kevesebb gazda nem az előrevezető út. A Green Deal nagyon nagy lehetőség Európa számára. Von der Leyen asszony ma reggel azt mondta, hogy meg kell hallgatni az európai állampolgárok hangját. Nem akarják a Mercosurt, azt akarják, hogy ambiciózusak legyünk, konkrét lépéseket tegyünk az éghajlat védelmében, a diverzitás védelmében és a demokrácia védelmében. Köszönöm. Merci beaucoup. Now I would like to give the floor. Köszönöm szépen a tanács nevében. miniszter asszony kapszott, tessék parancsoljon. Elnök asszony, igen, tisztelt parlamenti képviselők, ez a vita nagyon releváns, hiszen a bizottság Európai Green Deal bemutatója után egy héttel történik ez a vita. Hatalmas éghajlatváltozási és klíma kihívások előtt állunk, Európának választ kell adnia. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a következő generációk megkérdezik majd tőlünk, miért nem léptünk fel hatékonyan. A status quo megtartása nem opció, az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia, és um, át kell alakítani a társadalmainkat, és egy fenntarthatóbb útra kell állítani őket. A bizottság szakpolitikai javaslatait még a tanács nem tudta részletesen megvitatni, és éppen ezért korai eh, volna erről a javaslatról most a tanács nevében beszélnem, de annyit ígérhetek, hogy a tanács konstruktívan dolgozik majd együtt eh, ezen eh, intézkedések vizsgálata során, amelyekkel létrejön az Európai Green Deal. Ez egy horizontális szakpolitikai csomag lesz, minden szakpolitikára ki fog terjedni, és megfelelő koordinációt biztosít. Ennek fényében az észrevételemet ma a Mercosuri kereskedelmi megállapodással kapcsolatban szeretném megtenni. Tudom, hogy sok képviselő nak markáns véleménye van ezen megállapodás kapcsán. Tudom, hogy az erdőtüzek után, amelyek az amazoni régiót pusztították, megvitatták ezt a témét, és ez bennünket is aggasztottak ezek a tüzek. Az EU Mercosur um, megállapodás vitája épp úgy, mint a parlamentben, a tanácsnál is korai fázisban van, és egyértelmű, hogy elegendő időre lesz szükség ahhoz, hogy a megtárgyalt tárgya megállapodás szövegét megvizsgáljuk. Fentarthatónak kell lennie ennek a megállapodásnak a green menetrend, a zöld menetrend tekintetében is. A kereskedelmi megállapodások hozzájárulhatnak ugyanakkor ahhoz, hogy az EU normákat és standardokat és a fenntarthatósági célokat harmadik államokba exportáljuk. Ezek egy eszközt jelenthetnek abban, hogy meggyőzzünk másokat, hogy becsvágyóbb környezeti és éghajlat szakpolitikai célokat tűzzenek ki maguk elé is. Az emberek megélhetése és a jól létünk a kereskedelemtől függ az EU-ban. Biztosítanunk kell, hogy ez kereskedelem működhessen, de úgy, hogy ne mondjunk ellent se a fenntartható fejlődési céloknak, sem az éghajlat céloknak.